Thank you. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, tisztelt elnök úr, tisztelt európai parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ma biztos jelöltként itt megjelenhetek önök előtt. A belső piacért, iparért, KKV-kért és vállalkozásért felelős biztos jelöltként. Remélem, hogy megkapom az önök bizalmát és támogatását, hogy betölthessem azt a pozíciót, amelyet Juncker elnök úr nekem szánt. Az elmúlt hat év válsága után látható jelei vannak a válságból való kilábolásnak, de még mindig nagyon nagy szükség van a növekedésre és a munkahelyekre. Európának vissza kell találnia a jólét, a gazdasági dinamizmus és szociális kohézió ösvényére. Annak érdekében, hogy ezt elérjük, a valós gazdaságra szeretnék koncentrálni, amely az Európai Gazdasági Agenda központi témája kell, hogy legyen. Mit lehet ezt elérni? Nyilván nem úgy, hogy újra kezdjük a vitát, hogy liberálisabb vagy szociális Európára van-e szükség. Mind a kettőre szükség van, és mind a kettő egyformán fontos. A belső piac sokkal többet tehet a polgárainkért és az üzleti vállalkozásokért, hogyha őket tekintjük prioritásunknak. Többet tehetünk a gazdaságunk versenyképességéért is, hiszen a modern gazdaságok a gazdasági értékláncra épülnek, ahol a termékek és szolgáltatások függetlenek, és gyakran nem a saját országunkban, hanem a határon túl találjuk meg a lehetőséget arra, hogy egy terméket vagy szolgáltatást kifejlesszünk. Együtt fogok működni, bárnyi, együtt folytatni fogom elődeim munkáját, Barnier Zsáni és Neli Ferocsi munkáját. Négy célkitűzésem van, fejleszteni a belső piac teljes potenciáját, támogatni az ipari versenyképességet beruházással és innovációval, az üzleti környezetet újra motiválni a KKV-k támogatásával és a belső piacot kiterjeszteni és a lehetőségeit a határon túlra is kiterjeszteni. Nos, kezdjük a belső piaccal. Nyilván már több milliószor hallották, hogy a belső piac a legfontosabb eszköz a kezünkben a munkahelyi teremtésre és a növekedés megteremtésére. De a határok még mindig megvannak, és ezt mutatják, mutatja az a legújabb tanulmány is, amelyet ön készítettek a Cost of Non-Europe címmel. Olyan területekre és ágazatokra kell koncentrálnunk, amelyek a legnagyobb növekedési potenciállal rendelkeznek. Például látjuk, hogy milyen nagy hat akadályok állnak a, teljes, a kiteljesedett szolgáltatási piac előtt. Ezeken a, a jogi és gyakorlati akadályokon túl kell lépnünk, ezeket le kell építenünk hogy újra növekedési pályára állítsuk a gazdaságot. A az ipar és a KKV politikának újra össze kell kapcsolódnia, például az üzleti szolgáltatások, az építőipar és a kiskereskedelem területén. A belső te, piac, a termékek belső piaca nagyon szépen előrelépett, és ez az egyik legfontosabb pillére az európai integrációnak. Azonban a termékek és a szolgáltatások között már nem olyan éles a határ, mint korábban. Ezért Mind a két területre erősíteni kell a belső piaci megközelítést legalább néhány területen. Hadd említsem meg a digitális belső piacot is. Itt az ideje, hogy végre az mindenütt jelenlévő smartfónokat, az intelligens, tehát az intelligens telefonokat intelligens politikák egészítsék ki. Konszolidálnunk kell a meglévő eredményeinket, ezért a végrehajtás nagyon fontos prioritás lesz. A, szabályoknak működniük kell, és ez gyorsan és hatékonyan kell, hogy megtörténjen. A belső piaci irányítás, kormányzás ugyanolyan fontos számomra, mint az önök számára, és az európai szemeszternek itt fontos szerepet kell játszania. A szolgálataimat arra fogom kérni, hogy a meglévő eszközöket arra használjuk ki, hogy értékeljük a költséghatékonyságot minden új jogszabály tervezet esetében, ezeknek a hatását a KKV-kra, a versenyképességre, és exposztértékelést is kell végezni. Egy, együtt fog működni Timmermans alelnökkel, aki a jobb jogalkotásért felel, és a refitér. Végül, de nem utolsó sorban a fogyasztók a motor, adják a növekedés motorját. Erősítsük meg bennük azt az érzést, hogy az Európai Unió őértük létezik, ezért nem szabad elfelejtenünk a szociális dimenziót. Hadd fogalmazzak teljesen világosan. Nem értek egyet azokkal, akik azt mondják, hogy a belső piac nem működhet, mert a gazdasági szabadságokat nem lehet összeegyeztetni a szociális jogokkal, vagy fordítva. Természetesen nagyon érzékeny ez az egyensúly, amelyet meg kell találnunk, de én nekem semmi kétségem afele, afelől, hogy, össz, hogy egy olyan belső piacot hozhatunk létre, amely a jogállamiságon alapul és működik a gyakorlatban. Mindemellett hangsúlyozni szeretném, hogy személyesen is fontosnak tartom a szociális vállalkozóképességet, amely az innovatív megoldásokat a szociális problémákkal kapcsolja össze. Meg vagyok győződve róla, hogy lehet megoldásokat találni, hogyha szeretnénk. Nézzük például az EU szakmai kártyát, amely egyszerűbbé teszi azt, hogy más tagállamokban dolgozzanak a polgárok. Nézzük meg néhány példán keresztül, hogy az, elmúlt, hogy az elkövetkező néhány hónapra mit tervezek. A szolgáltatási irányelv teljes végrehajtása az új szolgáltatási belső piaci stratégiával. Termékbiztonsági és piacfelügyeleti csomag. A közbeszerzési jogszabályok hatékony végrehajtása illetve a szellemi tulajdon keretre vonatkozó jogszabályok konszolidációja. A másik, második legfontosabb prioritásom az ipari versenyképesség erősítése beruházáson és innováción keresztül. Nem valósulhat meg a fenntartható fejlődés, fenntartható növekedés szolid, stabil ipari alap nélkül. Az ipar az Európai Uniós magánágazatbeli kutatás és fejlesztés háromnegyedét adja, és európai exportnak a háromnegyedét, amely évente egy milliárd eurós kereskedelmi töbletet termel. Az ipar a gazdaság kulcsfontosságú kulcsfontosságú területe, és a szolgáltatási ágazat beszállítója. Ezért a termékek és a szolgáltatások függnek egymástól. Ha azt akarjuk, hogy Európa újra gazdag, globálisan versenyképes, technológiailag előrehaladott és gazdaságilag fenntartható legyen, az ipar versenyképességet erősítenünk kell, hogy az EU GDP-nek 20%-át adja 2020-ra, hogy ezt Juncker úr is említette. Négy alapvető terület van itt. Először is az ipar megfizethető áron kell, hogy hozzáférjen a termelési eszközökhez az energiához, az nyersanyagokhoz és a képességekhez, készséghez, munkaerőhöz. Európának van, Európában kell fizetni a legmagasabb árat az energiáért. Függünk az e- energia importtól és a nyersanyag importtól is. Nagyon fontos ez, hogy ez főleg az energiaintenzív iparágakra nagy terhet ró. Eh, pedig ezeknek a versenyképességét is meg kell őrizni. A további eh, energiahatékonysági eh, javításokat igyekszem bevezetni, és támogatni fogom az belső energiapiac integrációját. Együtt kívánok működni Marian Dysonnel annak érdekében, hogy elérjük azt, hogy a vállalkozások megtalálják a megfelelő munkaerőt, a technológia, a a műszaki képzés, a szakmai képzés támogatása és a továbbképzés támogatása elengedhetetlen. Másodszor a legnagyobb probléma, amelyel Európa ipara szembenéz, az a beruházási csökkenés 20%-kal alacsonyabb ez, mint a válság előtt. E, ezért támogatom e, e, Katainen alelnök javaslatát, hogy 300 milliárdot mobilizáljunk a beruházási csomagra. Mindent megteszek annak érdekében, hogy produktív módon költsük el a pénzt, és minden tapasztalatomat, eh, amelyet a regionális eh, finanszírozásban szereztem, ennek szolgálatába fogom állítani, hogy Európa ipari eh, szövetét modernizáljuk. Harmadszor az iparnak képesnek kell lennie az innovációba és a modernizációba való beruházásra. Egy innovációbarát környezetet kell létrehoznunk. Minden politikai eszközt kihasználok a szellemi tulajdonjogi infrastruktúrától kezdve, az innovációs és technológiás, technológiáknak a támogatásán keresztül a finanszírozásig és a közbeszerzési politikáig ennek a célnak a megvalósítására. Carlos Modas kollégával szeretném a Horizon 2020-as programot arra használni, és más európai politikai eszközöket, hogy támogassuk a piachoz közeli e, ipari innovációs programot, és a kulcsfontosságú technológiákat lehetővé tegyük, mint a digitális e, az a, digitális nanotechnológiai és biotek megoldások. Negyedszer, különösen odafigyelek arra, hogy Európa stratégiai iparait támogassuk. Az autógyártásban azt hiszem, hogy újra kellene indítanunk a CARS 2020 folyamatot, és a típus engedélyezési keretet megvizsgálni, és egy világszintű globalizás harmonizációt az autógyártási jogszabály területén. A vegyi anyagok területén Carmen Novellával együtt a REACH végrehajtásán fogunk dolgozni, és a védelmi ipar területén a belső piacra fogok koncentrálni, a védelmi termékek területén a közbeszerzésre, és az építőipar is nagyon fontos terület, itt fitness cseket fogunk végrehajtani. Ha legyen, hadd legyek világos, a megközelítésem átfogó és minden ágazatra vonatkozik, legyen szó acéliparról, turizmusról, kreatív ágazatokról. Ezzel egy időben um, Európa ipari ágazataival is együtt kívánok dolgozni, és um, különös figyelmet fordítani azokra a területekre, amelyek aggodalmakat váltanak ki a polgárokból az egészségügyi termékeket gyártó ágazat területén hadd biztosítsam önöket, hogy a, ez a páciensek, a betegek és, az, és a polgárok egészsége áll az első helyen. Szorosan együtt kívánok működni Andri Jukaitis biztos jelöltel, aki egészségügyért felelős biztos lehet. Másodszor az ipar fenntartható kell, hogy legyen, és a zöld gazdaságnak fejlődnie kell. Ezért a tiszta technológiákat támogató eh, intézkedés csomagot fogok eh, eh, előkészíteni, és egy piaci alapú forrás hatékonyság megközelítést. 2015-ben egy ittemtervet fogok benyújtani minden olyan cselekvéssel, amelyek eh, ezekre a területekre vonatkoznak, és a versenyképességet fogom az EU 2020-as stratégia és az európai szemeszter kulcsfontosságú pontjának tekint, tekinteni. A harmadik eh, prioritás az üzleti környezet eh, dinamizálása és a KKV-k támogatása. Üzletbarát szabályozási környezetre van szükség. Különösen odafigyelek majd a KKV-kra, 2,3 milliárd euró áll rendelkezésre a COSME programban, és ezekkel lehet támogatni a KKV-kat a az európai vállalkozás hálózatban, hogy ezzel kihasználják a belső piac előnyeit, és külföldön is piachoz férjenek. Minden olyan javaslatot, amelyet benyújtok, a KKV tesznek fogok alá vetni. Emellett egy felülvizsgált Small Business Act-et fogok javasolni Európa számára, hogy Európában csökkentsük a vállalkozások létrehozásának idejét, és meggyorsítsuk az engedélyezést. Sokat tehetünk még annak érdekében, hogy ha az adminisztratív terheket csökkentsük, például egy elektronikus egyablakos rendszer bevezetésével. Emellett az őszinte csőd eljárási ügyek kezelésében új javaslatokat teszek, hogy az őszinte vállalkozók egy második esélyt is kaphassanak. Ez, ebben Vera Jurovával kell együttműködnöm, aki igazságügyért felelős biztos lehet. A belső piac a határokon túl. A jövőbeni jólétünk, gazdagságunk a, be, a nemzetközi piacokon is múlik. Európa a gazdaságának hozzá kell férnie, férnie mind Európán belül, mind azon kívül a piacokhoz. Cecilia Malmström eh, eh, kereskedelmi biztossal együtt kívánok működni abban, hogy eh, a kölcsönösségen alapuló és kölcsönös előnyökön alapuló módon új piacokat találjak Európa számára. Itt usa és Japánra gondolok, itt már folynak a tárgyalások. Mind a két területen csökkentenünk kell a álmokat, a, a nem vám jellegű akadályokat megszüntetni, megnyitni a szolgáltatási piacokat és javítani a hozzáférést az állami közbeszerzéshez. Ahogy Juncker úr is mondta, ez nem történhet azonban a saját sztenderdjeink kárára. Természetesen különös figyelmet fordítok a feltörekvő piacokra, mint Kína, illetve más kor, szomszédos országok és egyéb szomszédos országok. Még egy mondatot, ha megengedi elnök úr. Néha az az érzés az embereknek az Európai Unióban, hogy amit teszünk, annak érdekében, hogy elmélyítsük a belső piacot, az a nagy vállalatok érdeke egyedül. Ez azonban nem így van. A belső piac számomra sokkal többet jelent, az európai gazdaság alapja, és minden egyes vállalkozást érint. Ezért a belső piacnak együtt kell működnie az innovációval, és így együtt kell Európa versenyképességéhez hozzá kell járulnia, és még több munkahelyet teremteni a polgárok számára. Mm. Úgyhogy Európa térjen vissza a munkavilágába.